hatása a közlekedési ágazatra az Európai Unióban címmel. Tartjuk a vitát, most szeretném a bizottság képviseletében Tyson biztos asszonynak megadni a szót. Parancsoljon, asszonyom! Thank you. Uh, köszönöm, köszönöm elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Örülök ennek az alkalomnak, hogy a bevándorlás e, Európai Uniós közlekedési ágazatra kifejtett hatásáról beszélhetek. Soha nem látott mértékű a menekültek beáramlása. Ennek következtében több, tag, több tagállam is újra bevezette a belső határőrzetet. Ezt mindannyian jól tudjuk. Ez azonban hátrát adja a Schengen övezet megfelelő működését. A jelenlegi biztonsági ellenőrzések bizonyos közlekedési eszközök esetében meghosszabbították utazási időt, és a határokon is erre kell számítani. A közlekedési ágazat különösen ki van téve ilyen típusú intézkedéseknek, ezért tehát a belső határellenőrzések újbóli bevezetése állandó és általános bevezetése nem csak az emberek mobilitását gátolja Schengen övezeten belül, hanem a zöggenőmentes és gyors árucserét is megakadályozni az Európai Unión belül amely egyébként jelenleg több mint 2800 milliárd eurónyi e, értéket képvisel, és 1700 millió tonnát, e, hogyha volumenről akarunk e, beszélni. Az első elemzések azt mutatják, hogy rövid távon a meghosszabbodott határátlépési idő a határterminálokon a kereskedelmet és az utazókat is negatívan érinteni, hosszú távon pedig csökkenteni az utazók számát és a kereskedelmet, ami nagyon komoly hátrányt jelent az Európai Unió számára. Az, az utazási dokumentumok ellenőrzése és a biztonsági ellenőrzések ráadásul rengeteg pénzbe is kerülnének, új infrastruktúrára és alkalmazottakra lenne szükség. A közúti szállítás különösen hátrányos helyzetbe kerülne. Végül, de nem utolsó sorban a kis és középvállalkozások, amelyek a közúti áruszállítás gerincét adják, nagy hátrányba kerülnének. Nagyon kis nyereség rátával dolgoznak már így is ezek a cégek, ezek az extra költségek vagy a végfelhasználóra kerülnének áthállításra, vagy esetleg ezen cégek fennmaradását veszélyeztetnék. A bizottság elemzései, beslései szerint a határ ellenőrzés teljes újbóli bevezetése a Schengen övezeten belül azonnali és közvetlen költségeket jelentene az Európai Unió gazdasága számára. 5 és 18 milliárd euró közötti összegre becsüljük ezt éves szinten. A hosszú távi közvetett hatásokat nehéz, nehezebb szemszerűsíteni, ugyanakkor a bizonyítékok arra mutatnak, hogy a belső határellenőrzések újbóli bevezetése jelentős negatív hatással bírnának az európai gazdaság egészére. A kereskedelem volumene csökkenne, a költségek nőnének, és ez főként azon tagállamokat eh, érinteni, amelyek az unión belüli kereskedelemtől függnek. 1,7 mm, mm, millió eh, európai polgár eh, ingázik át határokon. Magyarország, Belgium, Szlovákia, Észtország esetében különösen nagy számú embert érint ez a határon át mutató, vagy határon keresztül ingázás. Nyilván mondanom sem kell, hogy ez mennyire nehezen érinteni őket. Tisztelt képviselők, ezen első becslések azt hiszem jól mutatják, és világosan mutatják, hogy a szabad belső határenőzés nélküli mozgás felfüggesztése mekkora hátrányt jelentene. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió gazdasági növekedésének egyik előfeltétele ez, és a szállítási, hordozási ágazat e, számára is nagyon fontos. Ezért a tagállamok közötti határok lezárása csak és kizárólag ideiglenes jellegű. Lehet minél hamarabb ezeket fel, fel, fel kell függeszteni. E tekintetben az Európai Bizottság március 4-én kiadott egy nyilatkozatot, amelyben e, lefektettük azokat a terveket, e, hogy hogyan lehetne visszatérni egy normálisan működő Schengen övezethez 2016 végéig. Minél tovább maradnak fenn ezek a belső határellenőrzések, annál nehezebb és drágább lesz visszaállítani azt a kedvező Schengenen belüli üzleti e, környezetet, amelyhez már úgy hozzászoktunk. A gazdasági szereplők persze az új valósághoz igazodnak, de a korábbi helyzethez való visszatérés nem lesz annyira egyértelmű, gyors és tökkenőmentes biztosítatom önöket arról, hogy nagyon várjuk mi is a Schengeni övezethez való visszatérést. Mindennek teszünk annak érdekében, hogy az év végéig az, a dolgok visszatérjenek a rendes kerékvágásba. Most pedig érdeklődve várom azt, hogy önök mit gondolnak mindenről, és hogyan tudjuk együtt a belső piacot megvédeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a frakciók képviseletében kapnak szót, először a vezérszónokok, a néppárt részéről Stanislav Polcsak. Két percben parancsoljon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, először is szeretném elmondani, hogy a migrációs válság közös problémánk, hatalmas kihívást jelent az összes európai ország számára. Nagyon nagy hiba volna azt gondolni, hogy néhány tagállam megmenekülhet ettől a válságtól, és úgy gondolom, hogy ha valaki így gondolkodna, akkor annak a következményeit mindannyian viselnénk. Nagyon érdekesnek tartottam azt, amit a biztos asszony mondott, az általa idézett számadatok egybevágnak azzal, amit nagyon sok független tanulmány is mond. Nagyon sajnálatos az, hogy bizonyos frakciók képviselői nincsenek is itt a plenáris ülésteremben. Hogyha ezek az emberek azt mondják, hogy le kell zárni az országhatárokat, akkor hallgassák meg azt, amit a biztos asszony mond, hallgassák meg a számadatokra vonatkozó információkat. Úgy gondolom, hogyha feladnánk a Schengeni rendszert, lemondanánk a mozgás szabadságáról az Európai Unióban, akkor az rendkívül súlyos következményekkel járna az áruk, a személyek, a tőke szabad áramlása, hatalmas nyereséget hozott az európai vállalatok számára, de harmadik országok vállalatai számára, és a Schengeni övezet az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak, a polgárok számára is ez a legkézzelfoghatóbb eredménye az EU-nak, de sajnálatos módon a migrációs válságot nem sikerült teljes körűen kezelni, ezért veszélybe sodródott a Schengeni övezet, és ennek kapcsán a közlekedési rendszerünk is. A határellenőrzések újbóli bevezetése negatívan befolyásolja a közúti közlekedést, a vasúti közlekedést, ezért gondolom azt, hogy prioritásként kezelni ezeknek a problémáknak a megoldását. Célul kell kitűzni azt, hogy megfelelően kezeljük ezt a helyzetet, meg kell oldani a külső határok őrizetét, és működőképesnek kell megtartani a Schengeni övezetet, máskülönben hatalmas veszteségek érnének bennünk, érnének bennünket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most az SZND részéről Ismail Ertug következik. Két és fél perce van. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony képviselőtársak. Az elején közvetlenül szeretném világosá tenni, hogy semmiképp arról van szó, hogy tisztán migrációs válságról beszéljünk, hanem itt egy európai politikai válságról kell számot adnunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Hogy fest a helyzet? Nos, 28 tagállam, hölgyeim és uraim, szánalmasan képtelen egy humanitárius válsághelyzetre választ adni. EU szinten, közösségi szinten koordináltan lehetne ezt kezelni, és ez politikai és gazdasági stabilitást is erősítene Európában. A szocialista frakció hozzászólásaként az európai közlekedési kihatásokról kell beszéljünk. Közös megoldást kell találnunk, nem. A, az nem jó, hogyha a tagállamok külön, külön főzik a maguk ö, megoldását, és nem jó az sem, hogyha újra húzzák a nemzeti, ha magasra húzzák a nemzeti határokat, és az, a Schengeni térséget ezáltal feloldják. Ez nem, ezzel nem oldjuk meg a problémát, hanem az európai közlekedést és a mozgás biztonságát, szabadságát, amely 400 millió embertnek van a kedvére és hasznára, valamint másfél millió közlekedés vállalatot érint, ezt sértenénk. Azok a határellenőrzések, amelyekről beszéltek már kollégáim, meghosszabbítják a várakozási időt, a munkaidejét hosszabbítják meg munkavállalóik millióinak és a fogyasztó ártanak. Többet kell fizetnünk mindannyian, árukért, szolgáltásokat tovább kell várnunk. Hogy egy jó példával mutassam meg ezt, hogy a nemzeti határellenőrzések milyen negatív hatással vannak, a logisztika példát hoznám fel. A logisztikai szakérték 50, millió, 50 euró plusz, óránkénti pluszköltséget számolnak minden egyes gépjárműre a, a határrendezések miatt. A német-osztrák határon ez a példa azt jelentené, hogy a két irányú forgalom évente 8 millió közlekedés eszközzel számolva 400 millió eurós plusz költséget hozna, okozna. Ez a, a Bertelsmann alapítmány egyik tanulmánya szerint a teljes Európai Unió területén 2025-ig 407 milliárd euró veszne, veszne el a GDP termelésből. Ez azért az üzenetem az, a bizottsághoz, a tanácshoz és a tagállamokhoz, tagállamokhoz hogy a határokkal szétszabadult Európa se nem megoldás nem kíván, sem a humanitárius, sem a sem a kihívás, sem nem válasz. Köszönjük szépen Ertug úrnak. Az ECR részéről most Zlotowski urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! A közlekedési rendszer a gazdaság idegrendszere, mondhatnánk, hogyha közlekedés sérül, akkor az a vállalkozók számára hatalmas veszteségekkel jár, késlekedéssel, és így növekednek a költségek is. Ennek következtében pedig várható nagyon sok elbocsátásra is számítani kell. A migrációs válság példátlan helyzetet teremtett a közlekedési ágazat várhatóan rengeteg problémával szembesül, illetve már most is így, így van ez. A választókerületemben rengetegen kerestek meg azzal, hogy milyen súlyos a Kálé környéki helyzet. Bűncselekményekről számoltak be, beszámoltak arról, hogy milyen nehéz a közlekedés a jelenlegi körülmények között, és úgy tűnik, hogy még csak tovább súlyosbodik a helyzet. Rengeteg kamionsofőr keresett meg, ők nagyon fontosak a gazdaságunk szempontjából. Szerettem volna megemlíteni őket itt a plenáris ülés előtt is, hiszen nagyon ritkán beszélünk csak a sofőrök mindennapi életéről, mindennapi problémáiról. Többször is láttam, például, hogy kövekkel dobálják meg őket. Ki fogja a javítások költségét viselni? Ki az, aki vására viszi a bőrét végeredményben? Hát a sofőrök maguk, és közvetetten az ő munkáltatóik is. Naponta több ezer eurós veszteséggel kell számolniuk a jelenlegi helyzet miatt. És ez csak egy példa arra, hogy a migrációs válság hogyan befolyásolja a közlekedési ágazatot. A tagállamok közötti vasúti összekötetések lezárása szintén egy példa, amelyet említhetnénk, valamint a földközi tengeri térségben zajló események is ide sorolandók. Ez sajnos az európai közlekedési ágazatban uralkodó helyzet, ez a valóság, vajon így marad ez a jövőben is? Csak akkor cselekszünk majd, amikor emberéletek forognak kockán? Megvárjuk azt, hogy valaki belehalljon abba, hogy akár megtámadják őt a migránsok. Szeretnék segítséget kérni az ő számokra. Szeretném önöket kérni, hogy támogassanak ebben. Mindenképpen biztosítani kell a finanszírozást ahhoz, hogy garantálni tudjuk az ágazatban dolgozók biztonságát. Nagyon sok beruházást teszünk az EU-s infrastruktúrába, úgy gondolom, hogy az infrastruktúrát használókat is támogatnunk kell, úgy, hogy segítjük őket, amikor azt látjuk, hogy a migrációs válság a munkakörülményeikre negatív hatással jár. Mindent meg kell tennünk, amit meg tudunk tenni, hogy segítsünk azoknak az országoknak, amelyek az Európai Unió külső határai mentén helyezkednek el. Hogyha külső határunk őrizetét nem oldjuk meg kellően, akkor egyszerűen szét fog hullani a Schengeni övezet. Ennek a forgatókönyvnek pedig hatalmas gazdasági költségei lennének, nem csak az én hazám szempontjából. Szeretném tehát az Európai Bizottságot kérni, hogy gondoskodjon arról, hogy a jelenlegi jogszabályokat betartassa. Mm, Köszönöm szépen a felhívását is, meg a beszédet. Most pedig Van Miltenburg két percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hangsúlyozni kell azt, hogy a menekült válság alapvetően humanitárius válság. Az emberi szenvedést nem lehet kifejezni számadatokban, ám a közlekedési ágazatban is érzékelhető mindennek a hatása. A menekült hullámokra válaszként tagállamok koordinálatlanul egy, egy oldalon átmeneti határrendezéseket vezettek be, ez a személyekre és az áruforgalomra is érvényes. Ez hatalmas akadály a biztos asszony is beszélt erről, az Európai Bizottság is megállapította, hogy a Schengeni rendszer 5 18 milliárd éves veszteséget okozhat. A rendszeres határ ellenőrzések tehát milliárdok költségekre rúgnak. 1,7 vagy milliárd lehet évente a pótlagos költség más számítások szerint. Az is világos, hogy az alapvető európai módszert arra megoldásra van szükség ahhoz, hogy a menekült válságot megoldjuk. Igazi európai határőrizetre, partőrzítésre, bevándorlási, emigrációs eljárások egységesítésére minden tagállam részéről, a legális migráció csatornának megnyitására, és a leggyorsabb visszatérítési gyakorlatra a, a belső határokat. Csak így tudjuk kezelni a menekült válságot. Ennek megvan a humanitárius kihatása is, és megvan a számszerűsíthető gazdasági hatása is a közlekedési szektorban. Hiszen ebben az ágazatban jobban kérdésítek én ezeket az érdekeket, a gazdasági károk elhárítására a bizottság a vasúton, közúton, kikötőkben, tengerútakon kell, hogy biztosítsa a Schengen rendszer működését. Erről be kell számolni az Európai Parlament előtt is. Ellenkező esetben napi árat fizet az Európai Unió azért, hogy nem tudunk megfelelő választani a menekültválság, és a tagállamok maguk szakadára igyekeznek megadani azt. Köszönjük képviselő úr, most pedig a, a GUE-NGL frakció nevében Deputy Tania González. Tania González Penyász képviselőasszony kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Nos, amikor erről a témáról beszélünk, akkor vannak dolgok, amiknek örülök, és vannak dolgok, amelyek nagyon aggasztanak. Először is a migrációs válságot multidimensionálisan kell kezelni, hiszen nem lehet különben hosszú távú fenntartó megoldásokat találni. Nagyon fontosnak tartom például azt, hogy hangsúlyozzuk az európai ö, kereskedelmi hajóflotta szerepét, amelyek ö, rengeteg menekültet mentettek meg a tengerbe fúlástól. Ö, a földközi tenger a leghalálosabb migrációs útvonal a világon. Nagyon kis csónakokkal indulnak útnak, a jelenlegi technológiával sem lehet például őket látni, ezért a kereskedelmi hajók nagyon fontos szerepet játszottak, humanitárius eredményeik valóban dicséretes. olyan munka amelyre nincsenek felkészítve, amely igazából nem a dolguk. gyakran megbírságolják őket, amikor aztán kikötnek. Úgy érzem, hogy a Search and Rescue fellépésre ki kell képezni a megfelelő embereket, megfelelő képzésükön kell részesíteni a kereskedelmi flottákban dolgozókat is, hiszen az látszik, hogy rájuk hárul majd ennek a munkának az oroszlán része. Attól tartok, hogy a attól tartok, hogy csak a belső piaccal foglalkozunk. Persze, hát ezek fontos kérdések. Ugyanakkor mégis nagyon aggasztó egy valami ebben a vitában. Azt látjuk, hogy a menekült csempész maffiák kezdenek megerősedni, akik fejenként ezer vagy több ezer eurót is kérnek azért, hogy bezsúfolják őket egy teherautó hátuljába, miközben rengeteg más lehetőségük is lenne arra, hogy tovább menjenek. Egyszerűen nem szabad hátat fordítanunk, félrenézzünk, amikor emberek halnak meg, amikor megfulladnak mondjuk egy hűtő kamionban számra, ahogy ez történt nemrég Ausztriában. Ez szégyen, hölgyeim és uraim, szégyen, hogy ez előfordulhat ma Európában. Éppen ezért nekünk az a dolgunk, hogy a Schengeni övezet működését garantáljuk Európában. Persze az európai piac működése oly fontos számunkra, de akkor miért engedjük azt, hogy az emberek szabad mozgását például ö, így gátolja az Egyesült Királyság. Most akkor komolyan gondoljuk ezt az egész Európát, vagy sem? Köszönöm szépen. Penyász képviselő asszony szabad, és most a zöld frakció képviseletében Karima Delli képviselő két percben parancsoljon. Kedves kollégák! A menekült válság hatása az európai közlekedési ágazatra. Ez a vita címe. Nagyon furcsa megfogalmazás ez, mert amikor azt látjuk, hogy, hogy mennyien halnak meg a menekültek közül, nem a vasút miatt kell aggódnunk, hiszen egy hűtőkamionban 60-an fulladnak meg, akkor nem a közúti szállítást kell félteni. Amikor ö, négyezren ö, halnak meg évente a földközi tengerbe fulladva, akkor nem a tengerhajózás miatt kell aggódnunk. Ez elképesztő érvelés, ez pont a probléma lényegét kerülik ki. Néha a főként az ENL frakció eh, képviselőinek beszédei nagyon furcsák. Arnott asszony a Front National nevében, amely egyébként pont ehhez a témához kapcsolódik, azt mondja, hogy sajnálatos a menekültválság kapcsán, és akkor próbálom idézni, hogy mit mondott, az, hogy több száz kereskedelmi hajó 2015-ben részt vett a menekültek megvédésében, kihalászásában. Legyünk őszinték, pontosan mi itt a baj. A szíriai konfliktus persze az okozza az egész, de főleg az, hogy a tagállamok képtelenek méltóság teljesen fogadni ezeket az embereket. Fordulok az Európai Bizottsághoz, a kollégáimhoz. Hogyan vizsgálhatjuk azt, hogy mi van a közlekedési ágazattal, egész addig, amíg nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy magát a válságot megoldjuk. Senk humanitárius tábort állított fel az én választókörzetemben, miközben más országok, például Bulgáriában vannak, akik falakat építenek, kerítéseket emelnek, ahelyett, hogy méltósággal, tisztességgel fogadnák ezeket a szerencsétlen embereket. Mindenkinek felelőssége van, döntenünk kell, nem csak a szavakban, hanem a tettekben is példát kell mutatnunk. Tehát ez a tennivaló. Madame député. Köszönöm, asszony. Most pedig nem látom, ha jól látom, Mayer képviselőt a teremben. Ám Morvai Krisztina asszonyt látom. Parancsoljon, ön következik, asszonyom, másfél percben

Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Asszonyom, elfogad egy kékkártyás kérdést Polcsák képviselőtől? Yes. Hát ha nem Abrechtől vagy a zöld frakciótól érkezik, politikai ellenfeleimtől vagy ellenségeimtől. Polcsaka. E, Jó, akkor Polcsák úrról beszéltem egyébként. Parancsoljon, fél perce van, uram. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfogadja a kékkártyás kérdésemet, asszonyom. Nem tudok jobban egyet nem érteni azzal, amit mondott. Szokás szerint így van ez, de most mindenképp meg kell kérdezzem. Mire alapítja azt az állítását, miszerint ha bezárnánk, lezárnánk a Schengeni határokat, annak nem lenne a hatása az EU országokra. Ha megkérdezi a biztos asszonyt, hogyan számították ki ezeket a számadatokat. Akkor látná. Önnek vannak valamilyen tanulmányai, amelyek alátámasztják az ön állításait? Számszerűleg? I'm extremely grateful for the question because this means... Nagyon hálás vagyok a kérdésért, mert arra utal, hogy nem volt jól, jól fordítva. Egyetértek azról, hogy hatalmas költsége van a határok lezárásának, többek között a magyar állampolgárokra nézvést is, nagy költségeket rórájuk, ám a válasz az kéne legyen, hogy leállítjuk a tömeges migrációt. De nem ezt csinálják. A mai ülés nem volt más, mint a következő ülés előkészítése, vagy az utáni előkészítése, amiben majd bejelentik, hogy minden migrációt legalizálni kell. Mi magyarok ezt nem akarjuk, ne akarják ezt ránk kényszeríteni. Ezt akartam mondani. Uh, thank you, Köszönöm, asszonyom. Kedves képviselőseim, emlékeztetem önöket, hogy fél percük van kérdést feltenni, és megválaszolni is fél perc van. Most pedig Deli Andor képviselő két percben kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr

Köszönöm. Köszönöm. Deli képviselő. Most pedig Inez Ayala Sender két percben kap szót. Parancsoljon, asszonyom. Gracias, presidente. Sí, estamos... Köszönöm szépen, elnök úr. Azért vagyunk itt ismét ma, hogy megállapítsuk, az Európai Uniónak hatalmas árat kell fizetnie azért, amiért a politikában nem járunk el koordináltan, és nem mértük fel jól, hogy mi mit jelent és mi mihez vezet. Nem jó politikát választottunk, ez azt eredményezte, hogy a különböző tagállamok nagyon különbözőképpen jártak el a migrációs válság kapcsán. Nem léptünk fel egységesen, és most látjuk, hogy ez milyen költségekkel jár. A Schengeni vívmány az integrált szociális Európa jelképe, mindannyian ezt tekintjük célnak. Biztos asszony, mindannyian azt szeretnénk, hogyha a Schengeni övezet fennmaradna, és nyitva maradnának a határok. Ezzel egy időben azonban jobb módszert kell találni arra, hogy hogyan kezeljük a migrációs válságot. Nyilván el kell kerülni azt, hogy ezek az emberek tovább szenvedjenek, meg kell oldani mindeközben a közlekedési helyzetet, és biztonságos, humanitárius folyosókra van szükség, ahol a közlekedés is részt kaphat, vagy részt, szerepet kaphat a megoldásban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy enyhítsük a szenvedést. Különösen az olyan országok esetében fontos ez, mint Görögország. Nem nézhetjük tétlenül, hogy hogyan szenvednek a menekültek. Itt mindannyiunknak hatalmas a felelőssége. Koordinált intézkedésekre van szükség azért, hogy a közlekedési ágazat ismét tisztességesen működjön, és hogy a kamionsofőrök ismét tisztességes körülmények között tudjanak dolgozni. A tagállamok saját rendelkezéseket hoztak a közlekedési ágazatra vonatkozóan a migrációs válság kapcsán, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tanácsban rengeteg hibát követtek el. Széttöredezett a megközelítés, így Európában nem jutunk előre, védeni kell a szociális jogokat Európában. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönjük a képviselőasszonynak. Most pedig Dzsambacki képviselő következik. Másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Tisztelt Tyson asszony! Ismét csak a migrációról vitázunk. És az a benyomásom, hogy más-más nyelvet beszélünk, még akkor is, hogyha van tolmácsolás itt az ülésen. Sok kolléga nem tesz különbséget a migránsok és a menekültek között, és utána meglepődve tapasztalják, hogy terrorista támadásokat, támadásoknak eszünk, esünk áldozatul, például Párizsban, Brüsszelben. A migrációs válság hatalmas hatást gyakorol a közlekedési ágazatra. A fuvarozó cégek attól tartanak, hogyha folytatódik a migrációs válság, akkor az ellenőrzéseket szigorítják, ez pedig a közlekedési ágazatban akár 5-től 18 milliárd eurós veszteséget is okozhat a bizottság felmérései alapján. Emellett az emberek egyre kevesebbet fognak utazni. Hogyha fenn akarjuk tartani a Schengeni övezetet, akkor fontos, hogy a külső határok ellenőrzését megoldjuk, gondolok itt a bolgár határa is. Hagyjunk fel a képmutatással, vannak olyan tagállamok, amelyek Schengeni tagok vannak, amelyek nem. A bolgárok úgy érzik, hogy már nem akarnak Schengeni tagok lenni, mert nem látják már ennek az előnyét. Mindeközben pedig Törökországtól várjuk a határaink megvédését. Egyébként szavaztunk ma erről a megállapodásról, és megnyitottuk az utat azelőtt, hogy a török nyelv hivatalos nyelvé váljon az Európai Unióban. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük Dzsambacki úrnak, Ines Ayala Sender, aki ön előtt szólt, szeretne önnek kékkártyás kérdést feltenni. Elfogadja? Elfogadja, úgy látom. Akkor parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen. Szerettem volna emlékeztetni tisztelt képviselőtársamat arra, hogy a menekültek, migránsok és terroristák összekeverésében szerintem ö, nem volt helytálló, mint mondom. Уважаема колега, това не беше много въпрос, по-скоро Kedves képviselőtársam, nem kérdés volt ez, hanem inkább nyilat, vagy nyilatkozat, amit ön föltett, úgyhogy ezzel megsértette a, a házszabályt, de azért válaszolni próbálok az a nyilatkozatára. Jöjjön el a török-bolgár határra, és nézze meg saját szemével, ki az illegális migráns, és ki a menekült. Fiatal 30 éves férfiak csoportjai nem ugyanazok, mint, mint gyerekeikkel menekülő anyák csoportjai. Jön a bolgár-török határa, nézze meg. Bilbao Barandika. Bilbao Barandika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Ezen a héten hosszan tárgyaltunk a hunterős kihatásról a válságnak és a különböző vetületéről a e-, válságnak. A határellenőrzés ismét bevezetése nyilvánvalóan jelentős költsége jár majd, akár 18 milliárd is lehet ez. A árcédula háromszor akkora lehet az összeg, mint a Törökország számára felállított alap összege és a vissza a TEN hálózatokba való beruházások is vesztenek értékeikből, hiszen ezek a gyors úthálózatok lelassulnak. Ez hatalmas GDP veszteséget jelent. Hadd tegyem fel a kérdést, mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy megállítsa az egyoldalú intézkedéseket, amelyek tagállamok tesznek, lelassítják a személyek és áruk mozgását a határokon. Másodszorban milyen intézkedésekre gondolnak annak érdekében, hogy, a, hogy ezeket a költségeket valahogy enyhítsék, és az európai gazdaság versenyképessége ne sérüljön. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most pedig... Két, két percben Verzsia asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. E, e, elnök úr, nagyon nagyra becsüljük, hogy megpróbál mindenkinek az anyanyelvén szót adni több mint 800 hajó 40 ezer embert mentett meg a földközi tengeren, akkor is, hogyha ők kereskedelem mi hajók voltak, nem ez volt a dolguk, ezért dicséret illeti őket. A nemzetközi jogot ők tiszteletben tartják. Egyre több változt, egyre több hajó változtat azért útvonalat, hogy kikerüljék ezeket a menekülteket. Ennek megvan a gazdasági, illetve jogi katonai következménye is. 2000 óta 30 ezeren vesztették az életéteket a tengeren, az európai kontinens környékén a leghalálosabb veszélynek vannak kitéve a migránsok. 95 milliót költöttek az olasz hatóságok az ilyen tengeri mentési akciókra, mi pedig 5 millió euróval akarjuk kiszúrni a, a, a szemüket. Rengeteg pénzbe kerül ez, ugyanakkor ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen a, a csempészek, az embercsempészek új útvonalakat keresnek és találnak, óriási veszély ez az unión belül is óriási költségekkel jár a fegyver és a kábítószer után a harmadik legjövedelmezőbb ágazat az embercsempészet. Ezzel szembe kell nézni. 13 milliárd eurót használtunk az elmúlt 15 évben arra, hogy a határokat megpróbáljuk lezárni, ahelyett, hogy az embereket mentenénk, az életeket mentenénk, a nemzetközi jogot tiszteletben tartanánk, ugyanennyi pénzből ezt is meg lehetne tenni. A tagállamoknak erre a globális humanitárius válságra reagálni kell. A belső határokon az ellenőrzés újrabevezetése igazából nem megoldás. És meg kell találni a legális migráció útvonalát annak érdekében, hogy ne kelljen az életüket kockára tenni. Igen, a tagállamoknak kellene vállalni a felelősséget, az európai és nemzetközi jogot tiszteletben tartani, akkor egyáltalán nem kellene ezt a szürreális vitát ma lefolytatnunk. Köszönjük kép. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Őrsi asszony. Most pedig Jirzsi Poszpisil képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy beszámolt, és számadatokkal is szolgál. Egyetértek a mondandójával. A Schengeni rendszer fenyegetését a sajtóban is olvashatjuk. Ha elveszne a Schengeni rendszer, annak 500 millió euró volna a kára csak Csehországban. 18 milliárd pedig Európa szinten évente. Ezek hatalmas számadatok, szerintem helytállóak ezek az adatok és számítások. Más gonddal is járna, hogyha újra bevezetnénk a belső határokat, a munkába utazók és általában az európai polgárok életében hatalmas változást okozna, hiszen nap mint nap járnak el dolgozni szomszédos országba az emberek. Az idegenforgalom, az áruforgalom is lelassul. Ez nem csak gazdaságilag mérhető kár volna, hanem egyfajta elvi szellemi kár. Az emberek kevesebbet utaznának, kevesebbet látogatnák egymást. És azt is meg kéne említeni a számadatok mellett, hogy a Schengeni rendszer hitelességével is foglalkoznunk kell. Nagyon sok európai tudnék nem bízik a Schengeni rendszerben. Sokan úgy gondolják, hogy hogy tulajdonképpen szívesen látná, ha újra bevezetnék a belső határokat, mert félnek, úgy gondolják, az Európai Unió nem megfelelően kezeli a menekült válságot. Biztos asszony, mi szerintünk a Schengen rendszer rendkívül fontos, ezért figyelembe kéne venni annak a lehetőségét is, hogy a közvéleményre jobban odafigyelnek, és azonnal intézkedéseket javasolnának arra, hogyan lehet harcolni az embercsempészek ellen, hogyan lehet megoldani a bevándorló válságot. Mert hogy a kötelező kvóta rendszer is aggaszt engem. Ilyen kötelező rendszer nem hit, javítja a hitelességét az Európai Unióban, és a Schengen rendszernek is árt. Köszönjük szépen! Francisco Assis a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, a Schengeni egyezmény részleges felfüggesztése rendkívül negatív következményekkel jár. Talán a migrációs válságnak ez a legsúlyosabb következménye. Az Európai Unió nem tudott felnőni a feladathoz, nem tudta megfelelően kezelni a migrációs helyzetet. De itt nem az Európai Bizottságra gondolok, ugyanis a bizottság megpróbált egy egész sor intézkedést foganatosítani a menekültválság kezelésére, ezt látni kell. A probléma sokkal inkább egyes tagállamok viselkedésében rejlik. Nemrégiben azt láthattuk, hogy több tagállam is olyan intézkedéseket foganatosított, amelyek világosan szembe mennek az európai projekt eszméjével. Hallhatjuk, hogy bizonyos kormányok kizáró módon lépnek fel, kirekesztő módon, bocsánat, sok esetben nyíltan xenofób kijelentéseket tesznek. Sokan fel akarják függeszteni a Schengeni szabályokat, miközben Schengen kulcsfontosságú az európai projekt szempontjából. Európa egyik alapvető eszméje a mozgás szabadságának az elve. És eltekintve a gazdasági következményektől, látnunk kell azt is, hogy ez milyen súlyos következményekkel jár Európa egészére nézve. Az európai projekt egészét veszélyeztetik az ilyen intézkedések, az ilyen lépések. Ahogyan több kolléga is elmondta, ha csak gazdasági szempontból nézzük, akkor is nagyon negatívak a hatások. Ezért szeretném az Európai Bizottságot arra kérni, hogy folytassa a munkáját, tegyen további erőfeszítéseket, és hívja fel az európai tagállamokat a kötelezettségeikre, és biztosítsák, hogy betartják a szabályokat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Jonherius képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, múlt hónapban egy holland kamionsofőr utaztam Angliába, egy éjszakai út volt, mind a kettőnk számára nagyon izgalmas út. A Kalei kikötőből kellett átkelnünk, egyáltalán nem volt biztonságos ez az útvonal, ahogy láttuk tanácsa az volt, hogy ö, Gent után ne is álljunk meg. És láttuk a, a menekültek hosszú sorait Franciaországban. És március hónapban hallottuk azokat a, azokat a katasztrófákról, hogy amelyek teherautókkal történtek, a kalai eseményekre gondolok, és a bizottság meg arról beszél, hogy a menekültválság és a határok lezárásának a gazdasági kihatásairól beszél, ám azért az európai együttműködés javítása, a jobb menekült regisztráció, együttműködés, a munkavállalók, a közlekedési munkavállalók jobb védelme bizony épp ilyen fontos lenne válság közlekedési kihatásaiban. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig spontán felszólások következnek. Először Sean Kelly kapja meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. A közlekedési ágazatot uh, tudtam, hogy sejtettem, hogy megrázta a migrációs válság, de azt nem gondoltam, hogy ilyen rossz a helyzet. Bár nem egyértelműek azért a számadatok. 5 és 18 milliárd közötti összegről beszél. 5 vagy 18, tehát háromszoros a különbség. Ennél azért szűkebb sávban kellene megállapítani a bestéseket. Óriási problémák voltak, főként Káliban, a legutóbbi hozzászóló is rámutatott, hogy hány ember élete volt veszélyben. Elképesztő, hogy mi történnek. Valamit tennünk kell a saját polgáraink érdekében, hiszen az Európai Unióban pont az emberek kívánják, hogy érdekében szállítjuk ezeket az árukat. Meg a migráció legális útvonalai nélkül nem lehet előrelépés. Hiszen, hogyha ha nem ismerjük el az illegális bevándorlásra, nem, nem találunk igazából megoldást, az semmivel se jobb. Ez nem oldja meg a problémát önmagában. Köszönjük, kérdő képviselő. Andrész Mamikins következik. Kedves kollégák, miről is beszélünk itt, kérem? a következőről. A migrációs válság kihatással van a közlekedésre, de hát lássuk be, hogy a migrációs válság az egész európai projektre kihatással van. Hogyha azt elemezzük, hogy miért okoz ilyen óriási problémát a migráció, akkor csak egy válasz van. Óriási külpolitikai hibákat vétettünk, mind az Európai Unió, mind eh, a tagállamok. Azokból a régióból menekülnek, ahova, ahol azért van háború, mert az Európai Unió tétlen volt, vagy, vagy eh, nem tudott érdemben eh, cselekedni. Ez a fő oka mindennek. Köszönöm. Paldies. Uh, Köszönjük képviselő úr. Iván Jakovcsics kollégám következik, parancsoljon. Mr. President, Mr. President, Mr. President. Elnök úr, elnök úr, köszönöm, hogy megkaptam ezt az egy percet. Remélem, hogy az ALDE frakcióból mások is megkapják ezt a lehetőséget, mert nem mondta, hogy csak frakciónként egy valaki kaphat szót. Jó. Schengen, a Schengeni övezet az Európai Unió történetének talán legfontosabb, legnagyobb sikere. Miért? A Schengeni övezet nem csak a határok átjárhatóságáról szól, nem csak arról szól, hogy nem kell már lassítani a határokon. A Schengen erről sokkal, ennél sokkal többről szól szimbolikus jelentőséggel bír, ezért kell minden áron megőriznünk a migrációs válság tudjuk, hogy óriás kihívás elé állítja Európát, nem lesz erre könnyű megoldást találni. Tudjuk, hogy rengeteg pénzbe kerül a megoldás, de a Schengeni övezet az Európai Unió szimbólumává vált, ezért kérem mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy megőrizzük, megóvjuk. Köszönjük, Jakovcsics úr, most pedig ugyanabból a frakcióból még egy kollégának szót adok. José Faria, José Fariának parancsoljon. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. A Schengeni határokról beszélünk, a migrációs válságról beszélünk. A legnagyobb probléma azonban a földközi tengeri térség, ez a legveszélyesebb térség a migránsok számára és. Több ezrek helyzetével élnek vissza az embercsempészek, hajókban, csónakokban, vagy mondhatnánk lélekvesztőkben hozzák őket Európába. Nyilvánvalóan a földközi tengeren nem lehet kerítést építeni, mint ahogyan azt sokan szeretnék. Az első fél év során az összes 2015-ben Európába érkezett migráns egyharmadát mentették ki a tengerből. Biztos asszony, fontos, hogy az Európai Unió lépéseket tegyen a földközi tengeri térségben uralkodó helyzet javítására. Az illetékes európai ügynökséget mindenképpen meg kell erősíteni. Elnök, köszönöm. Most pedig Marian Tyson biztos asszony következik, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak, nagyon szépen köszönöm ezt az eszmecserét. Érdekes eszmecsere volt, sokféle nézetet és gondolatot hallhattunk. Tény, és természetes, hogy a bizottság hatalmas gőzzel dolgozik kérdésen első prioritás, hogy a menekült válságot megoldjuk, és a preventív intézkedéseinket, terrorist intézkedéseinkkel is összefügg mindez, és egymással kell beszélnünk a migrációs válság egyéb hatásairól is, például a közlekedési ágazatra való hatására, amelyre ma koncentrálunk. A bevezetett határellenőrzések világosak, csak átmenetiek, és csak a legutolsó eszközként lehet alkalmazni, és alkalmazták csak ezeket az elmúlt nyolc hónapban. Az Európai Bizottság kidolgozott egy több lépéses tervet, március 4-én került ez bemutatásra, hogy egy több lépéses terv révén szeretnék a Schengeni rendszer egészében visszaállítani. A kiinduló pont az, amit itt is többen osztanak, miszerint a Schengeni rendszer az európai integráció egyik legnagyobb sikere, erre büszkék kell legyünk, meg kell őrizzük, meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy működőképessége visszaálljon teljes mértékben. A, a, annak a költsége, hogy nem tartjuk tiszteletben a Schengeni rendszert, vagy akár el is veszthetnénk a Schengeni rendszert, ennek hatalmas kiadásai vannak a szabadságra, a szabad mozgásra és pénzbeli kifejezhető számokban is óriási. Ezért fontos, hogy lehet leggyorsabban visszatérjünk a normál működésre, megszűnjenek a belső határendőzések és a több lépéses terv e felé vezet. A tagállamok is meg kell tegyenek mindent annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyék. Az Európai Bizottság nyomon követi a helyzetet a belső határokon is, meg természetesen a külső határokon is, és arról biztosíthatom önöket, hogy ennek kihatásairól is történnek értékelések, és az, azok az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, további elemzés tárgyai, és ebből új információk származnak majd. Tehát ezeket tovább elemezzük, annak érdekében, hogy teljes körű képet nyerjünk a potenciális költségekről is. Bármilyen, tehát mindenképpen minden arra hívja fel a figyelmet, hogy a Schengen rendszert visszaállítsuk. Ennek a tagállamokban ennek a hiánya a tagállamokban érzékelhető költségekben, közlekedési költségekben is lecsapódik. Persze nem csak a közlekedési ágazat érintett mindebben, hanem több más ágazat is. Tehát ezért fontos, hogy az egész gazdaság, az állampolgárok, az európai állampolgárok is ö, e, ismét élvezhessék a Schengen rendszer teljes körű működésének az összes előnyét. Meg kell találjuk a jó együttműködés útját, a válság kezelésében, és abban, hogy a belső piac, a közlekedés belső piaca is, a tőke, a személyek, az áruk szabad mozgása teljes mértékben megvalósuljon, és jól működhessen a közlekedési ágazat, az egész gazdaság szempontjából rendkívül fontos. Biztosított meg őket arról, hogy a bizottság minden tagja, és különösen Bulcs biztos, aki közvetlenül érintett és felelős a közlekedésért, rendelkezésükre áll, hogy tovább koordináljunk, a tagállamokkal is koordinálva. Nagyon nagy jelentőség van ennek a munkának, ezt átérezzük. Köszönöm szépen a vitát. Köszönjük szépen. Köszönjük a biztos asszonynak, hogy itt van, és hogy vár